Dear colleagues, if you'd like to uh, be seated, we can begin with the adoption. Tisztelt kollégák, kérek mindenkit, hogy üljenek le. A napi rend változik egy kicsit. A Boni jelentés, ez az európai értékekről szól. Az alapvető értékek és a jogállamiság tekintetében ezt 21 óra után fogjuk megtenni majd, azután, hogy lezártuk a Timmermans úrral folytatott napirendi pontokat. Hogyha senki nem kifogásolja, akkor ezt így elfogadjuk. Horvátul, Dánul, Írül és Máltaiul nem lehetne hallgatni sajnos tolmácsolást. Térjünk rá a fő napirendi pontunkra, és örülök annak, hogy itt van mindenki. Tudom, hogy nagyon nehéz az általában Strasbourgban, Két nagyon fontos pontunk van. Az első a struktúrált párbeszéd Franz Timmermans első alelnökkel. Örülünk nagyon, hogy itt van körünkben. Technikai szempontból azért van itt Franz Timmermans, hogy a 2017-es munkaprogramról beszéljünk, illetve arról, hogy milyen prioritások vannak ebben az évben, de egyértelmű az, hogy nagyon kényes témák is vannak jelenleg, főként Lengyelország, Málta és Szlovákia esetében is. A biztos meghallgatjuk, hogy hogyan elemzi ezen kérdéseket, és utána pedig megadom a szót a kollégáknak a vita szempontjából. Kilenc óráig van időnk erre a témára de először hallgassuk meg az első alelnök urat, utána pedig a képviselő kapnak szót, Franz, üdvözöljük és tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, Claude. Engedjék meg, hogy mielőtt még rátérnék a mai napirendünkre, engedjék meg, hogy egy percre elmondjam önöknek azt, hogy nyomon követtem azt a nyilatkozatot, amit Tereza May miniszterelnök asszony tett az alsóházban ma. Ez pedig az ideggáz támadásra vonatkozott az Egyesült Királyságban. Egyértelmű abból, amit hallottam May miniszterelnök asszonytól, hogy a Novicsak ideggázt alkalmazták olyan civilekkel szemben, akik az Egyesült Királyságban élnek. Ez egy olyan ideggáz, amely tiltott az ENSZ egyezménye alapján. Mély miniszterelnök asszony magyarázatot követelt az orosz hatóságoktól arra vonatkozólag, hogy ez, ez egy akaratlagos használata volt-e az idegáznak, vagy csak elvesztették az uralmat felette. Én szeretném a brit kormányt szolidaritásomról biztosítani, és úgy vérzem, hogy meg kell védenünk a legfontosabb értékeinket, meg kell védeni azokat, akik területünkön élnek, erősen kell egymás mellett állnunk ebben a nagyon bonyolult helyzetben. Egy olyan országról van szó, amely közel áll az Európai Unióhoz, de nagyon sok minden forog kockán az alapvető értékek szempontjából. Úgy gondolom, hogy ez fontos az önök szabizottsága szempontja szempontjából. És 2006-ban az orosz parlament elfogadott egy olyan törvényt, amelynek értelmében jogosan meg lehet ölni hazárulókat, vagy árulókat külföldön. Úgy gondolom, hogy erről beszélni kell, együttesen kell fellépnünk, egyértelműen ki kell fejeznünk azt, hogy szodálisak vagyunk a brit kormányon és a brit állampolgárokkal ebben a nagyon nehéz időszakban. Hadd mondjam el, hogy hálás vagyok az önök szakbizottságának, nem csak azért, mert nagyon keményen dolgoznak, hanem azért is, mert elkötelezettek a jogállamiság, illetve mindazon értékek mellett, ami az Európai Uniót azzal teszi, ami. Hiszek abban, hogy nincsen jobb ügy, mint ezt szolgálni, és olyan időket élünk, amikor sajnálatos módon fel kell szólalnunk, és gerincesnek kell lennünk. Számos kérdésben a jogállamiság kapcsán fog beszélni Lengyelországról, Romániáról, Maltáról és Szlovákiáról, utána pedig megválaszolom a kérdéseiket. Először is nézzük a jogállamiság kérdését általánosságban. Bizonyára kíváncsiak vagyunk, vagy kíváncsiak arra, hogy 2008-as prioritásaink mellett arról is döntöttünk, hogy erősítjük a jogállamiságot az Európai Unióban az állásorolásukat, amit elfogadtak, eh, azt bele fogjuk venni eh, mindebben. Változnak az idők. Négy-öt éve úgy tűnt, hogy a jogállamiságról nem kell beszélnünk egyáltalán, viszont egyre inkább most már beszélünk a alapvető szabadságokról, ugyanúgy, ahogy a halászatról, vagy ahogy a pénzügyi ügyekről is beszélünk. Sajnálatos az, hogy erről beszélnünk kell, bár hangsúlyoznom kell, hogy van pozitív oldala is ennek, jó jel az, hogy erről tudunk beszélni itt az Európai Parlamentben, a bizottságban, sőt, még a tanácsban is most már, ahol a tagállamok most már nem bújnak ki közös felelősségük alul. Így olyan helyet kap ez az ügy, amely megéleti, ez nagyon fontos, ez a legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, milyen fajta unióban szeretnénk élni és így rá is tennék Lengyelországra. A Libesza Bizottságnak köszönöm azt, hogy erősen felléptek a lengyel jogállamiság megvédésében, és azt is köszönöm, hogy hogy tettek ezért. Tudom, hogy nem volt ez könnyű az elmúlt években, de örülök annak, hogy elmondhatom, hogy eh, Juncker biztos Juncker elnök együtt nagyon keményen dolgoztunk azon, hogy Lengyelországot sikerüljön igazi párbeszédbe belevonni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy azok, akik eh, a lengyel sajtóban arról beszélnek, hogy eh, mi különbözőképpen gondolkodunk erről a Juncker úrral, ez nem így van mi teljes mértékben egyformán dolgozunk, gondolkodunk, ugyanazon értékekért szállunk síkra. És az elmúlt években mindig ezt tettük. Kinyújtottuk a kezünket Lengyelország felé, mi mindig kinyújtjuk, és eh, felelősséget kellett vállalnunk azért is, hogy a 7.1-es eh, cikket be kellett indítanunk, nem azért, mert szankciókat akarunk, hanem azért, mert mint eh, a szerződés őreként meg kell húznunk egy határvonalat. Az Európai Parlament mellettünk állt mindig is. A március 1 parlamenti állásfoglalás megkapta a parlament széleskörű támogatását. Egyértelmű az, hogy súlyos mértékben sérül a jogállamiság. Lengyelországban is erre választ kell adnunk. A 7.1-es cikk aktiválásával egy negyedik ajánlást is elfogadott a jogállamisági kereten belül, és erre ezzel kapcsolatban azt várjuk, hogy erre három hónapon belül Lengyelország eh, reagál. Lengyelországnak tehát olvasolnia kell a jelenlegi helyzetet. A bizottság úgy véli, hogy a lengyel hatóságoknak öt fő ponttal kell foglalkozniuk. Ezeket most áttekintem, de már a múlt héten is megtettem ezt a plenárison, de lehet, hogy sokan nem voltak ott önök között. Tehát gyorsan még egyszer felsorolom. Először is eh, végre kell hajtani, és eh, nyilvánosságra kell hozni a akadálybíróság három döntését. Ezen kívül nem dönthet a kormány arról, milyen fajta bírósági döntéseket hoznak nyilvánosságra. A nyilvánosság hozatal után kell ezeket végrehajtani. ha a bíróságok tévednek ezzel kapcsolatban, akkor a bíróságnak kell ezt olvasolni, nem pedig a kormány feladata ez. Másodszorban Úgyhogy visszaállítják az alkotmánybíróság függetlenségét, biztosítani kell azt, hogy az alelnököket, a bírókat jogosan válasszák meg. Azt, hogy megválasztott, meg, vala, megváltoztatták a legfelsőbb bíróságra vonatkozó szabályokat, ezzel arra kényszerítik 40%-át a jelenlegi bíróknak, hogy nyugdíjba kell vonulniuk. Azok, akik maradni szeretnének, azoknak egy külön eljárást kell e, lefolytatniuk, és akár 20 e, évre visszamenőleg is e, felül kell vizsgálniuk döntéseket. Nem csak azért, mert új bizonyítékok kerültek felszínre. A Velencei Bizottság is beszélt erről, elolvasották az jelentésükben. Ezen kívül az általános bíróságokra vonatkozó szabályokat megváltoztatták, a nyugdíjazási korhatárt megváltoztatták. Önkényesen meghozó döntéseket tehát orvosolni kell azáltal, hogy a bírói tanács összetételét megváltoztatták, ez sem felel meg a szabályoknak, hiszen a bírókat a más bíróknak kell megválasztani, nem pedig a politikusoknak. Ebben a tekintetben szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy február 25-én született egy Európai Bírósági döntés Portugál esetben, amely kimondja, hogy a 2-es és a 19-es cikk értelmében egy független és hatékony bíróságot kell biztosítani. Ezt a bírói döntést megvizsgáljuk, és ez lesz majd a párbeszédünk alapja. Ez egy nagyon érdekes döntés, és ajánlom önöknek is, hogy olvassák át. Januárban, ebben az évben a bizottság és a lengyel hatóságok eszmecserét folytattak ismételten, és ezt különböző szinteken tovább folytatjuk. A múlt hónapban, csütörtökön Juncker elnök úr és én találkoztunk Markivetsz lengyel miniszterelnökkel, illetve Csaputovics külügyminiszterrel is találkoztunk, Varsóban és Brüsszelben is folytatni kívánjuk ezeket a párbeszédeket. Emellett Jurova biztos asszony is találkozott a lengyel külügyminiszterrel, technikai szintű találkozók is voltak, ezek őszinte nyílt légkörben zajlott tehát létezik a párbeszéd, de ennek konkrét eredményekkel kell járnia. A bizottság az Európai Parlamentet mindig is támogatni fogja az előrelépésről és a tervezett fellépésről. Számítunk az Európai Parlament támogatására ebben az ügyben, ahogy ez a múltban is megtörtént. Önökkel együtt dolgozunk, kéz a kézben, ezzel is erősítve a bizottság álláspontját, és így most már a tanács is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és nagyon hálás vagyok önöknek ezért. Mielőtt még Rátérnék Máltára. Engedjék meg, hogy beszéljek a Máltai és a szlovákiai újságíró gyilkosságról. Szeretném elmondani, hogy a sajtószabadságot és a pluralizmust rendkívül fontosnak tartjuk, ahogy Juncker úr mondta, az újságírók meggyilkolása vagy megfélemlítése nem, eh, nincs helye, nem lehet helye Európában vagy egy demokráciában. Elítéljük Jan Kucsák, szlovák újságíró, illetve menyasszonyának meggyilkolását, illetve Daphne Caragua eh, tavaly októberi meggyilkolását. Ez mindenkit mélyen megérintett, az európai közösséget. Itt elsősorban az emberekre, a társadalmakra gondolok, mélyen megrázta őket, hiszen nem számítunk arra, hogy ilyesmi megtörténhet az Európai Unióban, és mégis megtörtént. Nyilvánvalóan ez megfélemlíti az újságírókat, és a munkájukat nehezebbé teszi, erre oda kell figyelnünk. Ez a jogállamiságot megint csak igen mélyen érinti. Ahogy ezt Málta esetében többször mondtuk, a bizottság elvárja, hogy független és alapos kivizsgálás tárgya legyen a máltai újságíró meggyilkolása. Az eddigi lépéseket üdvözöljük, ugyanakkor továbbra is arra bátorítjuk a hatóságokat, hogy a vizsgálatot egészen odáig folytassák, amíg az eh, kielégítő véget nem érhet, és amíg az igazságszolgáltatás eh, be nem járja a maga útját. Ez természetesen igaz Szlovákiára is. Nem szabad egyetlen lépést sem kihagyni, ami ahhoz vezethet, hogy az elkövető, illetve bűntársai bíróság elé kerüljenek. Itt eh, nem csak arról az a szeméről van szó, aki ténylegesen meghúzta a ravaszt, hanem azt is, aki elküldte őt oda, vagy mindenki mást, aki érintett, aki tudott róla, hogy meggyilkolják a szlovák újságírót. Ez Máltára is igaz, Szlovákiára is igaz. Egy alapos vizsgálatra van szükség, eh, és hogyha ez egy polipszerű dolog, amely kiterjed minden irányba, akkor a vizsgálat is menjen el minden irányba, minden fenntartás nélkül. Ami Máltát illeti, én eh, Tudatában vagyok annak, hogy Jurova asszonyal önök már beszéltek erről a témáról, hozzá is tartozik részben ez a téma. A máltai adhok delegáció tavaly Máltán járt, Gomes asszony vezetésével, és az ő jelentésüket mi is megkaptuk, azt nagyon alaposan átolvastuk, és komolyan veszünk minden olyan felvetést, amely a mi hatáskörünkbe tartozik, és odafigyelünk az EU jogszabályok megfelelő végrehajtására. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a máltai hatóságok mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az összes aggodalomra okot adó területet feltárják. A máltai igazságügyi miniszter azt jelentette be, hogy Málta is csatlakozni fog az Európai Ügyész Hivatalához, ezt én üdvözlöm, szerintem ez egy pozitív dolog, és egész egyszerűen helyes, helyén való. De itt nem is állnék meg, ahhoz is ragaszkodunk, hogy a máltai hatóságok az összes aggodalomra okot adó területen tegyenek a lépést, és ezt tegyék sikeresen, átláthatóan, mert azzal oszlatható el csak ennek a háznak az aggodalma, és így sikerülhet a nemzetközi hitelességét az országnak helyreállítani, ami pedig a pénzmosás elleni konkrét témát illeti, teljesen egyértelmű, hogy az unió pénzügyi rendszerének integritásához hozzátartozik az, hogy a pénzügyi bűncselekményeket felterítsük, illetve az elkövetők ellen az eljárást végigvigyük. Az európai pénzmosás elleni keret éppen most változik. A bizottság odafigyel arra, hogy hogyan veszik át a tagállamok a szabályokat. Január 3-án Málta értesített bennünket arról, hogy a negyedik pénzmosás elleni irányelvet ők is átültették, és itt megjegyzem azt, hogy ezt tavaly június vége előtt meg kellett volna tenniük. Most értékeljük a máltai jogszabályt. Ugyanakkor természetesen a jogszabály végrehajtatása is fontos, nem pedig csak az átvétele. A szolgálataink egy előzetes elemzést végeztek technikai, operatív és jogi szempontból. A konklúziónk az, hogy nem lehet azonosítani a az intézmények szintjén semmilyen problémát, illetve jogsértést, ugyanakkor mégis maradnak nyitott kérdések a szabályok végrehajtatása területén, hogy arra képesek-e az illetékes hatóságok, illetve azzal kapcsolatban, hogy a közvéleményt meg tudják győzni arról, hogy képesek, hiszen a közvélemény bizalma fontos. Azért tehát, hogy tisztázzuk a helyzetet, a bizottság tovább folytatja azt, hogy kéri a további információkat a máltai hatóságoktól, és felkérte az Európai Bankhatóságot is arra, hogy vizsgálja meg, hogy a bankfelügyelet, bankfelügyeletet nem terhelik-e összeférhetetlenségek Máltán, képes-e ellátni a felügyeleti tevékenységét, illetve a pénzügyi szolgálatok hatóság Máltán nemzeti felügyeleti hatóságként képes-e ellátni szerepét, különös tekintettel arra, hogy két bank ellen nem tartottak, nem indítottak eljárást, és ezek a bankok továbbra is engedélyen rendelkeznek az Európai Unióban. Az Európai Bizottság bizottság továbbra is monitorozni fogja a végrehajtását ennek a jogszabálynak. Ehm, az Európa Tanács intézményei egyébként eh, nagyon komoly eh, és fontos partnereink, eh, és köszönöm is nekik azt, hogy ennyire megbízhatóan ellátják a feladataikat. Ami a Máltai állampolgárság programot illeti, ott azt mondtuk annak idején, hogy megvizsgáljuk az összes ilyen lehetőséget, a letelepedési, illetve állampolgársági törvényeket, és megpróbálunk útmutatást, illetve útmutatást fogunk adni a tagállamoknak. Egy tényfeltáró jelentéssel 2018-ban elkészül, és meg fogjuk vizsgálni a befektetési, állampolgársági projektek, illetve jogszabályok működését itt emlékeztetnék arra, hogy az önök jelentésében is említik ezt a problémát, illetve a LIBE, illetve a TAX különbizottságok is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Ezek fontos kérdések, a parlament demonstrálta azt, hogy aggódik, és a mi munkánkat is mindez könnyebbé és alaposabbá teszi ezt, tehát köszönjük a tagállamok az előjogaikkal, úgy kell, hogy éljenek, hogy ez megfeleljen a nemzetközi és az európai jognak, mégpedig őszintén és tisztességesen együttműködve a többi tagállammal. Az EU jog elvárja azt, hogy egy befektetési eh, programnál az állampolgárságot azt egy valódi kapcsolat alapján lehessen csak odaadni, hogyha az adott országnak van valódi kapcsolata az adott eh, személy véleménnyel, ez azt jelenti, hogy ott lakik. Noha, a, még a máltai hatóságok 2014. januárjában megállapodtak az Európai Bizottsággal, ez annak függvényében működhet csak, hogy az adott személynek tényleges máltai kötődést kell igazolnia. Az Európai Bizottság továbbra is elemzi ennek a programnak a működését. A tagállami korrupciót nagyon komolyan veszi az Európai Bizottság. Minden bejelentést üdvözlünk. A, a korrupció megelőzése szintén fontos része az európai szemeszternek, különös tekintettel a közigazgatások reformjára. Az európai szemeszter országjelentés Máltával kapcsolatban tartalmaz egy olyan részt, amely korrupcióról szól, illetve a korrupció elleni fellépésről, nehogy félreértsenek, és a jelentés azt mondja, hogy a korrupciót problémás dolognak tartják a máltai üzletemberek. Nagyon fragmentált a korrupciós bejelentésekkel foglalkozó ügynökségek és hatóságok felállása. Továbbra is odafigyelünk tehát a problémára, és ezt prioritásnak tartjuk. Bátorít bennünket, hogy a máltai hatóságok most csatlakozni fognak az Európai Ügyészi Hivatalhoz, és arra kérjük őket, hogy továbbra is foglalkozzanak ezzel a helyzettel. Most Romániára térnék át. Március 1-én jártam Bukarestben, amikor is arról beszéltünk, hogy az együttműködés, a CVM mechanizmus különböző feltételeit teljesíti-e eh, Románia, eh, illetve voltak vitatott kérdések eh, az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha ez az igazságszolgáltatási reform, ez továbbra is sínen maradna. Én óvatosan reménykedő vagyok azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi problémákon sikerül felülemelkedni. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy vannak még nehézségek, különös tekintettel arra, hogy rendkívül rendkívül polarizált a helyzet Romániában a politikusok, illetve a bírói kar között. Ami a CVM-et illeti, én egy maratonhoz hasonlítottam azt, és Románia az utolsó körre fordul rá. Fontos, hogy továbbra is fusson, mégpedig jó irányba fusson, és ne kezdjen el visszafele futni. Én egy világos üzenetet adtam át, amikor, és azt mondtam, hogy a célegyenesben már nem szoktunk megfordulni. Mi ebben segíteni fogunk, de végső soron a felelősség mégis Romániáé, illetve a román hatóságoké. Jean-Claude Juncker világosan kifejezte akaratát, hogy a CVM a mi mandátumunk alatt véget érjen, és továbbra is ez az ambíciónk. Ugyanakkor világosan fogok fogalmazni, ez nem egy határidő, ez csak akkor lesz meg, hogyha az ajánlásokat a románok betartják. Ugyanis ez betartható ehhez azonban dolgozni kell ugyanazzal az eltökéltséggel, amelyet korábban láttunk, és mindenképpen több eltökéltséggel, mint amit az elmúlt évben láttunk. Tehát lojális együttműködésre van szükség a román szervezetek között, a politikai konfrontációnak pedig konfrontációt pedig be kell fejezni. A különböző szakértői szervezeteket, a Velencei Bizottságot továbbra is alkalmazni kell. Ez nem egy inkvizíció, ezek komoly szakértők, azért vannak ott, hogy segítsenek. Még egy dolgot ehhez hozzátennék a jogállamiságot, illetve az intézmények iránti tiszteletet nem lehet szabályokba leírni. Nem csak a szabályokról van szó, hanem a politikai kultúráról is. És az, hogy az intézmények egymást támadják, az ahhoz vezet, hogy egy olyan politikai rendszer keletkezik, politikai kultúra, amely nem jó. Tehát a bírókat megtámadni, azokat mocskolni, az nem jó dolog. Azt mondani egy bíróról, a bírókról, hogy ők korruptak vagy kommunisták, az, az, az rossz a jogállamiság szempontjából, pláne, hogyha még nem is igaz. Az egyik intézmény nem kezdheti el üldözni a másikat. Ugyanígy a jogbírói kar nem kezdheti el támadni a parlamentet, illetve a kormányt. Egymás a hatalmi köreit, jogköreit tiszteletben kell tartani, erről szól a hatáskörök megosztása ez része egy demokratikus jogállami kultúrának, amit fenn kell tartani. Ezt egyébként az oktatáson keresztül, a felvilágosításon keresztül kell elérni, amiről gyakran nem veszünk tudomást, és ezt mondtam az elején is, és ez utolsó gondolatom mielőtt a kérdéseikre válaszolok. Sérülékenyebbek vagyunk, mint hisszük. Ez a dolog, ez nem összetörhetetlen. Ugyanakkor egyszer erősebbek is vagyunk, mint gondolnánk, mert fel kell szólalni, és akkor meg tudjuk erősíteni a jogállamiságot jogállamiságot az Európai Unióba. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Commissioner. Let's go straight. Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor térjünk is rá a kérdésekre. Tisztelt kollégák, mindenki, aki itt ül, szót kér. Hát azt kérem, hogy két percre korlátozzák a megjegyzésüket, és hogyha a végén marad időnk, akkor esetleg lesz még egy kérdéskör, vagy lehetnek utánkövető kérdések, de most kérem, hogy az első kérdéseket próbálják rövidre fogni. És természetesen ugye konkrét országok is megemlítésre kerültek. Nos, tehát két percre próbáljuk korlátozni magunkat. Metzola asszony kapja meg a szót először a néppárt részéről. Köszönöm szépen Timmermans alelnök úr a, a tisztánlátást, illetve a meggyőződést is. Bármit is gondolnak a miniszterelnökök, a, a demokrácia a többségi a többségi uralmat, illeti a jogok védelmét, és úgy látjuk, hogy ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ezért meg kell említenünk, hogy a korrupció, a büntetlen korrupció a jogokkal szembe megy, így a jogállamisággal. Ezért nagyon fontos, hogy független igazságszolgáltatás legyen papíron is és gyakorlatban is, illetve szabad, védett médiára van szükség, illetve szólásszabadságra. És ezért meg akarjuk őrizni a demokráciát, a jogállamiságot, jogállamiságot, illetve az alapjogokat Máltán, Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában és mindenütt az Európai Unióban. A Jan Kucsák, eh, illetve a máltai újságíró nő meggyilkolása között öt hónap telt el, és most fel, megpróbáljuk fölgöngyöríteni ennek a hátterét, a korrupciót, illetve a pénzmosás. Ugye nem csak a gyilkosságról van szó, hanem a mögöttük húzódó kérdésekről is. Bárhogy is tekintsük ezt az ügyet, szakadék van a jogok között, amelyeket elvárunk Európai Uniós állampolgárként, illetve azon mechanizmusok között, amelyek ezeket biztosítják. Ezért úgy érezzük, hogy egy európai mechanizmus, amely megvédi az emberi jogokat, az alapjogokat minden tagállamban létfontosságú, és ide tartoznak konkrét intézkedések, amelyek védelmet nyújtanának olyan esetekben, amikor civil szervezeteket vagy újságírókat próbálnak eh, elhallgattatni. Itt lehetnek akár konkrét javaslatok tagállamokra nézve, vagy pedig esetleg különböző jelentéseket össze lehetne fogni. Ez nem egy új gondolat, és azt jelentené, hogy minden tagállam ugyanolyan ellenőrzés elé alá esne, egy független szakértői csoport által, és ez a csoport megvizsgálná a jogállamiság helyzetét. Tehát az üzenetünk a következő, az egész rendszert akarjuk megváltoztatni, nem pedig egyes országokat kipécézni, és ezért még egyszer köszönöm az együttműködést, illetve a kötelezettségvállalást. A kérdésem pedig az, hogy van-e ütemterv arra vonatkozóan, hogy egy ilyen mechanizmus megszülessen, amelyet teljes mértékben támogatnánk. Köszönöm szépen, Zipel asszony következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Nos, azt hiszem, hogy kétségtelen az, hogy a független és kritikus feltáró média rendkívül fontos pillére a demokráciának, illetve a jogállamiságnak. Ezért most azt látjuk, hogy két ilyen feltáró újságíró, amelyek korrupcióval foglalkoztak, illetve a bűnözés és a politika kapcsolatát próbálták feltárni, két ilyen újságírót is megöltek, és ez nagy aggodalomra ad okot. Közösen meg kell találnunk az adott országokban, illetve az Európai Unióban is meg kell találnunk, föl kell tárnunk a tényeket, hiszen ez alapján láthatjuk meg, hogy hogyan oldható meg ez a helyzet. Nagyon örülök annak, hogy a szlovák belügyminiszter ö, visszalépett, és ennek eredményeképpen felelősséget vállalt, erkölcsi felelősséget, de természetesen ez nem elegendő, hiszen föl kell tárni a tényeket, ahogy ez már elhangzott. korrupció áll ennek a hátterében. A korrupció, amelyel szemben föl kell venni a harcot minden tagállamban. A kérdés pedig az, hogy hogyan támogathatjuk a máltai vagy szlovákiai vizsgálatokat, illetve ezen kívül Magyarországon is vannak korrupcióra vonatkozó jelentések, fölmerül tehát a kérdés, hogy hogyan lehet megállítani a korrupciót, hogyan lehet befolyást gyakorolni a kormányra, hogy a megfelelő irányba haladjon, és ennek a kérdésnek a kapcsán kérdezem a bizottságtól, hogy az európai költségvetés szabályait esetleg hajlandó-e megváltoztatni, és így feltételekhez köthetni az Európai Uniós források folyói, folyósítását. Emellett Lengyelországra térnék ki konkrétan. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság a 7.1-es cikket életbe kívánja léptetni. Reméljük, hogy a 7.2-esre soha nem lesz szükség. De eddig még nincs tudomásunk arról, hogy a lengyel kormány hogyan reagált e- erre, vagy a tanács, úgyhogy szeretnénk erre vonatkozóan tájékoztatást kapni. A hetes cikken túl még egy kérdésem lenne. A decemberi, 2016. decemberben meghozott jogalkotással kapcsolatban, mely keretében a nyugdíjjogosultságokat visszavonják, volt ügynököktől, és kérdés az, hogy hogyan vizsgálják, illetve hogyan gondolkodnak erről elnök. Köszönöm szépen. Jurek úr következik az ECR részéről. E, dziękuję bardzo. Przede wszystkim ja chciałem wyrazić e, uznanie. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Timmermans úrnak, nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk a mai napon. Azt mondta, hogy egy általánosabb vitára fog sor kerülni, nem csak egyes országokat veszünk gorcső alá. Nagyon örülök annak, hogy valóban sor került erre a vitára. Szeretnék egy-két dologra reagálni. Nem is olyan régen az eutanázia kérdésére kérdését vetettük fel, a holland eutanáziai jogszabályra kérdeztünk rá, a telegráf bemutatása alapján. Itt egy olyan esetről van szó, akit akarata ellenére halálba bocsátottak. Nagyon rövid választ kaptam erre a kérdésre. önhöz fordultam a kérésemmel, és egy olyan választ kaptam, miszerint az eutanáziával nem foglalkozunk, de én nem az eutanáziára kérdeztem rá, hanem az emberi jogok helyzetére, egy konkrét személy helyzetére, aki elvesztette életét, aki meghalt, bár nem akart meghalni. Nem is olyan régen hamis hírként értelmezte önt. Ez azonban itt nem hamis hírről van szó, és remélem, hogy a tolerancia is igaz hitű lesz. Aztán a francia törvény értelmezését is felvetettem egy pár hónappal ezelőtt, amely büntetést, börtönbüntetést ró ki bizonyos személyekre vonatkozóan erkölcsi kérdések alapján. Nos, most nincsen sok időnk arra, hogy erről beszéljünk, de szeretnék mégis valamilyen reakciót kapni erre. Hiszen nagyon fontos a tárgyilagosság. Ne gondolják azt, hogy Európa ellenesek vagyunk. Nem, csak bizonyos politikák ellen emeljük fel a hangunkat. Még egyszer franciául, tehát ne gondolja, hogy Európa ellenesek vagyunk. Ne gondolja azt, hogy ö, Európát ellenezzük. Nem, konkrét politikák ellen emeljük fel a hangunkat. Jó hiszeműek vagyunk. Köszönöm szépen. Thank you very much, and thank you Uh, Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ismét, Timmermans alelnök úr, bár ugye késői órán találkozunk, mégis nagyon fontos témákról van szó a mai napon. És nagyra értékelem azt, hogy a jogállamiságról beszél, és ennek keretében egy kultúra kialakításáról, illetve föllendítésről. Lehet, hogy ezt a szem előtt, szem előtt tévesztettük. Mindig arra összpontosítottunk, hogy hogyan védjük meg a jogállamiságot, de hogy egy olyan kultúrát hozzunk létre, illetve dédelgessünk, amely a jogállamiságot alappillérként tekinti, ezt talán elfejtettük. Önben nem lettek volna ilyen súlyos esetek Máltán, Szlovákián és máshol. Ez bizony, ez a jelenlegi helyzet nagyon is aggasztó. Lengyelországra összpontosítunk mostanában, ugye nyilvánvaló okokból, hiszen elindítottuk a hetes cikk eljárást Lengyelországgal szemben. Tudom, hogy a lengyel kormány hivatalos választ kell, hogy adjon március 20-áig. Én pedig tudni szeretném, hogy mi történik addig. Van-e valami, amit meg tud osztani velünk ebben a témában? Én személy szerint úgy érzem, és valóban ez egy mély hitem, hogy ha Magyarország ellen évekkel ezelőtt léptünk volna, akkor most nem kerültünk volna szembe ezzel a nyilvánvaló ö, helyzettel Lengyelországban, amely ugyanezt másolja. Nagyon remélem, hogy ezen atrocitásoknak sikerül véget vetni, és hiszek abban, hogy a nulla fellépés és az atombomba között kell, hogy legyen valami. Ezért a tagállamokat figyelemmel követő mechanizmus rendkívül fontos, tehát ezzel egyetértek, és ezt az Európai Parlament nagyban támogatja. Tudom, hogy ön nem volt ennek nagy pártolója, de mégis most szeretném megkérdezni, hogy hogyan gondolkodik erről, hiszen elképzelhető, hogy ezzel a hasonló helyzetek kialakulását megakadályozhatjuk a jövőben. Talán Birgit mondta az, hogy feltételesség, illetve kölcsönösség kell, hogy megnyilvánuljon a jogállamiság fenntartása, illetve bizonyos Európai Uniós források folyósítása között. Ön hogyan gondolkodik erről a feltételességről? Ön szerint ez egy lehetséges út-e? Köszönöm szépen, Ernst asszony következik a GUE részéről. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, hogyha meghallgatom önt, és egyetértek önnel teljes mértékben, akkor láthatjuk azt, hogy mit lett Európából. Nagyon jó az, hogy szeretnénk itt az Európai jogállamiságot biztosítani. Nagyon sok mindent elmondott az európai jog kapcsán. A kérdésem az az, hogy hova jutottunk el? Persze provokatív kérdés feltehetnék önnek. A bizottság munkájának hány százaléka áll abból, hogy megpróbálják betartatni az EU tagállamokkal az EU jogot. Mégis el kell azon gondolkodnunk, hogy a szerződéseink rendben vannak-e. Elegedőek -e ezek a szerződések? Meg kell-e változtatni ezeket? Oké, itt van a hétes cikk. Persze ezen is fel lehet majd szólalni a bíróságokon. A kérdés az az, hogy kell-e valamit változtatnunk a szerződéseken? Volt egy olyan javaslat is, hogy az EU alapokat esetleg figyelembe kell vennünk akkor, hogyha valaki nem tartja magát a szabályokhoz, és nem fogadja be például a menekülteket. Kíváncsi vagyok arra, hogy ön erről e, mit gondol, mert kicsit már tehetetlenek vagyunk bizonyos esetekben. Úgy tűnik, hogy az újságírói szakma az egyik legveszélyesebb szakma a világon, Málta, Szlovákia. Az emberben elkezd félni mindezek e, tükrében Szlovákia esetében a bizottság gyakorolt egy nyomást Szlovákiára, hogy független nyomozás induljon el Magyarország. Magyarországról semmit nem mondott, ez eléggé meglepett. Volt itt is egy nagyon erős állásorolásunk, bizonyára ezt tudja, és a civil szervezetekkel szembeni törvény egy katasztrófa. Mi a helyzet most ezzel? Tudná erre valamit mondani? you very much. Judith Sargentini. Köszönöm, Judith Sargentini az Öldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Timmerman biztos úr, igaza van abban, hogy sérülékenyek vagyunk, a demokráciánk sérülékenyebb, mint gondolnánk. A demokráciáinkat nem lehet úgy orvosolni, hogy jogszabályokat hozzunk, kulturális kérdésről is szó van, ez így van, de lehet, hogy meg kellene néznünk azt, hogyan közelítjük ezt meg. Nem rossz ezt látni. Önnek is, amikor ön beszél a lengyel helyzetről, akkor azt mondhatom, hogy a Velencei Bizottság jelentését elolvashatják és a parlamentben is foglalkoztunk Magyarországgal. Én is a Lanzarotti a Velencei Bizottságra támaszkodtam, az Európa Tanács külön bizottságaira, menekültügyi küldöttjeire. Mindig másokra hivatkozunk, nem hozzuk a szabálysértési eljárásokat nyilvánosságra, pedig jól lenne megértenünk azt, hogy mi történik ezen szabálysértési eljárások keretében. Vagy hogyha megnézzük, a, milyen könnyű utat választunk, és foglalkozzunk a bírók diszkriminálásával Magyarországon, vagy hogy kor alapján diszkriminálják őket. Itt teljesen másról, volt igazából szó nem lenne itt az ideje annak, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság egy újabb lépést tegyen, mégpedig azt, hogy legyünk nyíltak, őszinték és kritikusak, mert egyet értek Cecilia Wikströmmel, hogyha a magyar helyzetet pár éve kezeltük volna, akkor most nem látnánk ezt a másoló hozzáállást Lengyelország részéről. Jó az, hogy Lengyelországgal kapcsolatban tesznek valamit, de úgy gondolom, hogy két harmados többség kell ebben a parlamentben ahhoz, hogy megoldjuk például Magyarország problémáját. Mi lesz március 20-án? Mi van akkor, ha nem válaszolnak a lengyelek? Mi lesz akkor, hogyha csak azért van ez a három hónapos határidő, hogy a dolgok menjenek előre, ez jó, de mi, lesz, mi lesz akkor, hogyha nem lesz válasz? Ha jól hallottam, akkor a bolgárok sem akarnak igazából nagyon erőre mozdulni ebben a kérdésben. Mi lesz akkor, ha nem lesz március 20-án válasz? Elnök, köszönöm ezt a kérdést. Szerintem a bizonyára a bizottság is gondolt erre a kérdésre, most már a parlament is nyomon követi ezt a helyzetet. Most a képviselők következnek, először is Bonyi úr lengyelül fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm, eh, alelnök úr, ezeket az információkat. Első pontom eh, Lengyelországra vonatkozik. Azok az elvárások, amelyeket eh, megfogalmazott a bizottság, ezeket nem teljesítette Lengyelország, és el kell mondjam azt, hogy itt az ideje annak, hogy új fellépés történjen, új intézkedések vannak Lengyelországban, amelyek alássák a polgári jogokat. Egy fehér könyvet terjesztett elő a lengyel kormány. Kérném, hogy ezt olvassák el figyelmesen, és különböztessenek meg között, hogy mi, ami igaz, és mi az, ami propaganda. Van egy olyan bekezdés, amely kimondja, hogy a lengyel bírók a régi kommunista eh, rendszer képviselői. Nos, 90-ben volt a, a politikai váltás Lengyelországban, és az átlag életkora a bíróknak 40 év. A második dolog az újságírók meggyilkolása Máltán, illetve Szlovákiában. Mit teszünk? nem beszélhetünk szabadságokról, akkor, hogyha nincsen szabad újságírás. Az Európai Bizottságot arra kérném a parlament támogatásával, hogy eh, kövessék nyomon az újságírók szabadságjogait. Szeretném, hogyha ezt megvizsgálnák, nincsen demokrácia és jogállamiság újságírók nélkül. És ezen kívül nem lesz demokrácia és jogállamiság akkor sem, hogyha a civil szervezetek nem tudnak minden tagállamban szabadon fellépni. A Libében beszélni fogunk nem sokára a, az helyi szinten a civil szervezetek támogatásáról, hogyan lehet jobban támogatni ezeket a szervezeteket. Ezen kívül Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia, Málta, részben Bulgária. Úgy tűnik, hogy krízis van, egyfajta krízis van az Európai Unióban. Úgy vélem, hogy ehhez egy nagyon széles körű vitára van szükség, és nagyon jól beszélünk ezekről a kérdésekről. Úgy gondolom, hogy két perc, 30 az új két perc. Nagyon fontos ez a téma. Most levonjuk majd az önállásrólás idejében. Martina Andersen, és már nem is mondom neki, az, hogy tartsa be a két percet. Uh, thank you, Commissioner. I'm going to depart. Köszönöm. Onnan indulok, onnan mindenki beszélt, és uh, a Brexitről szeretnék beszélni illetve az alapvető jogok kartájáról. Mindenki ismeri ezt a kérdést. A brit kormány azt mondta, hogy amiért ezt nem vették át a nemzeti jogba, az azért, mert semmi újat ez nem mond az alapvető jogok. Mi Észak-Írországban nem rendelkezünk kormányára jelenleg több okokból, többek között azért, mert nincs egy minősített többség. I say that as to why it is important for us to maintain the Charter of Fundamental Rights and in the joint report. Nincs megfelelő um, egyenlőség a házasság tekintetében. Mi Észak-Írországban 50, 50 évvel azután, hogy különböző uh, kampányokat folytatunk, nem lehet most már, hogy megtagadják a jogainkat lesznek állásfoglalások, lesznek parlamenti állásfoglalások, de az is kell, hogy a tanács biztosítsa azt, hogy ne csökkentsék a jogainkat. Úgy gondolom, hogy ez nem csak Észak-Írországra vonatkozik. Itt van egy jelentés az alapvető jogok kartájának alkalmazásáról. Vannak olyan állampolgárok, akik nagy britanniában Észak-Írországban élnek, és előfordulhat az, hogy azok a Észak-Írországban, nagy britanniában élnek, nem rendelkeznek majd azokkal a jogokkal, amiket ez a karta biztosít, míg azok a britek, akik Európában élnek, azok rendelkeznek ezzel. mindenképpen arra van szükség, hogy legyen egy kijelölt külön státusz nálunk Észak-Írországban. Ennek nincs köze a, a határhoz. Nem akarjuk azt, hogy visszalépjünk az időben, amikor megfosztotta bennünket jogainktól, mert ez fog történni, hogy nem fog vonatkozni az alapvető jogok kartája Észak-Írország. Martina, uh, next is Anna Gomez, please. Köszönöm, Anna Gomes következik. Uh, Commissioner, you rightly said that, uh, Biztos úr, ön teljesen igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy uh, az újságírók megfélemlítése és meggyilkolása, és ezáltal a többiek megfélemlítése, ez gyakorlatilag egy jogállamisági kérdés. Amiről itt szó van Máltán is, és Szlovákiában is, amikor elkövették ezeket a gyilkosságokat. Tehát arról van szó, hogy Mind a két ügyre jellemző a szervezetbűnözés a maffia jelenléte, illetve az, hogy ezek befolyással vannak a hatalomra. E, és ezekről írtak ezek az újságírók, és mindent meg akartak tenni annak érdekében, hogy azok a cikkek ne jelenjenek meg. Ami Máltát illeti, ugye öt hónap telt el a gyilkosság óta, és e, én aggódom amiatt, hogy e, úgy tűnik, hogy a vizsgálat az megelégszik annyival, hogy a maffiára mutogat, de az a kérdés nem hangzik el, hogy ki rendelte meg a gyilkosságot. Tehát nem megyünk messzebbre, vagy nem ásunk mélyebbre. Ennek fényében kérdezem, mit gondol arról, hogy Máltában, Máltán két miniszter is meg lett nevezve a Panama Papers-ben, illetve a saját jelentésükben, hogy ők velei korrupt emberek, és még mindig kormányon vannak, illetve miniszterek. Ön ezt hitelesnek tekinti? Tartja. Ami volt biztos Dálit illeti, ugye, aki azért kellett, hogy lemondani, mert az Olaf gyakorlatilag bebizonyította, hogy korrupt, és ő mégis Máltán nem került büntetőeljárás alá, hanem a miniszterelnöknek a tanácsadója, aki egyébként nem is az ő pártársa. Ön ezt, ön, önt ez nem aggasztja, ugye, és látjuk, hogy különböző problémák vannak Máltán is, azerbajdzsáni olaj, vízumok árulása, sőt, maguknak a, magának az útlevélnek az eladása, illetve annak áruba bocsátása. Mi az önvéleménye véleménye ezekről a kérdésekről a bizottság nevében? És mi természetesen a Pilatus bankról szeretnénk mi is többet tudni. Nagyon komoly kérdések merülnek fel az a kapcsolatban, hogy hogy kapott ez a bank egyáltalán engedélyt. Egyrészt ugye egy azeri pénzmosod, a másrészt iráni kapcsolatokkal is rendelkezik, mégis engedélyezték. Az európai szemeszter nem megfelelő hely arra, hogy a korrupcióról beszéljünk, nem is ott szoktunk beszélni hanem inkább a jogállamisághoz kéne kötni, illetve a pénzek elköltéséhez, és valóban én is egyetértek azzal, hogy nem lennénk ebben a helyzetben, hogyha Magyarországgal kapcsolatban keményebben felléptünk volna. Tessék, Barbara. Um, bardzo dziękuję. E, Köszönöm. Elnök úr, egyetértek azokkal a kollégákkal, akik e, korábban azt mondták, hogy e, az Európai Unió intézményei bátrabban kellene, hogy fellépjenek akkor, amikor egyáltalán meghatározzuk, hogy mi is az a jogállamiság, illetve hogy mit értünk politikai korrupció alatt. Azért mondom ezt, mert mindannyian tudjuk, hogy az ügyvédek, illetve a jog, mint szakterület általában megvezethető szakértői tanulmányokkal. Az a fehér könyv, ami Lengyelországról szól, nyilvánvalóan azt fogja majd bizonyítani, hogy minden megfelel a lengyel alkotmánynak, és nem éri támadás a bírókat. Látjuk majd különböző árnyalait az igazságnak, illetve a hazugságnak. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mégis miről van szó, én úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek ezzel foglalkozniuk kellene. Nem a Velencei Bizottságnak, az Európai Uniónak, az európai intézményeknek kellene ezzel foglalkoznia, és az ő dolguk kellene, hogy legyen, hogy az ön által is említett közös értékek tiszteletben legyenek tartva, és ha ez a kiinduló pontunk, és ezzel egyetértünk, akkor számomra elég egyértelmű, hogy a lengyel helyzet az semmivel sem javult ahhoz képest, amilyen volt, amikor legutoljára beszéltünk. De hogyha a elhangzik az az állítás, hogy a lengyel kormány az nem jogállamiságot épít, e, akkor valójában ott az Európai Unió értékei sérülnek, és ez egy veszélyes dolog, egy fenyegető dolog, hogy ez átterjedhet más tagállamokra is. Éppen ezért az Európai Uniónak nagyon is érdekében áll, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament ténylegesen nekiálljanak ennek, és meghatározzák, hogy mit is jelent a jogállamiság, illetve a politikai korrupció. López Aguilar következik. Thank you. Commissioner, you know... Köszönöm, biztos úr. Are supportive of your strong points. Mi nagyon támogatjuk mindazt, amit ön elmondott. This uh, meeting with us once again in... E, itt ebben a LIBE szakbizottságban rendkívül méltányoljuk azt, hogy ennyire szókimondó. Kiegészítve azt, amit elmondtam, elmondott, azért lássuk azt, hogy Lengyelország esetében is, de Málta és Szlovákia esetében is mindenképpen egy útelágazáshoz érkeztünk, the portfolio. De mégsem csak az ön tárcáját illeti, hanem gyakorlatilag az alapvető jogok romlanak, a, a demokrácia minősége, sűrűsége romlik, és mindez összeköthető a recesszióval in so much as you are here to relate not... De itt nem csak ezekről a dolgokról van szó, hanem az Európai Bizottság 2018-as munkaprogramjáról is, hiszen önöknek most van az utolsó esélyük, az utolsó teljes évük arra, hogy egyáltalán tegyenek valamit ebben a jogalkotási ciklusban az ön területén. Menekültügy, Schengen, vízumkódex. Önök annak idején ezzel kezdték, ezzel jöttek, ezeknek nagy része blokkolva van, és nem sok esélyét látjuk annak, hogy új jogszabályok születnek. Kérem legalább gondolja át, és ossza meg a gondolatait ezzel kapcsolatban. Mert eh, biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan támogatjuk az ön határozottságát. Mégis ön szerint mi az esélye annak, hogy Lengyelország esetében a hetes cikk második bekezdése is e, érvényesüljön. Ugye a hetes cikk első bekezdésénél még a parlamentnek nincs szerepe, de a második bekezdésnél már van. Ön szerint lesz-e ennek a parlamentnek lehetősége arra, hogy még az önök ciklusa alatt, illetve a mi ciklusunk alatt szavazzunk a lengyel kérdésre? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, eh, señor Timmermans, usted sabe que aquí le apreciamos mucho. Köszönöm, Timmermans úr. Itt mindenki szereti önt. És amit mondott a az orosz titkosszolgálati ezredes meggyilkolásáról, nevezetesen arról, hogy ideggázzal, orosz ideggázzal megmérgezték. Mégis, amit ön mondott, az naív. Azt mondta, hogy azonosítatlan a méreg, szinte ez azt a látszatot kelti, hogy itt egy balesetről van szó. Nyilvánvalóan nem erről van szó hogy ha a brit kormányt akarjuk támogatni, akkor ezt határozottabban kell tennünk. Valószínűleg itt most félreértett valamit. Én nagyon egyértelműen fogalmaztam. Theresa May parlamenti nyilatkozatát én is megtekintettem, semmi okom arra, hogy kételkedjek ebben. A brit kormányt és a brit lakosságot én támogatom ebben az ügyben, ne legyen félreértés ebben a témában. Le hemos entendido que usted estaba apoyando lo que había dicho Teresa May, pero... Igen, azt értettük, hogy May asszony támogatja, illetve mindazt, amit elmondott. De azért mégis ez még csak na... ez, ez elég naív, idealista megközelítés. Itt szinte úgy teszünk, mintha egy baleset történt volna. Niño, o sea que, fin, va muy marcado, tiene un sello. En segundo lugar, y perdone si no... Ez, ez elég egyértelműen, elég könnyen azonosítható új lenyomatot visel ez az ügy. És elnézést kérek, hogyha most kellemetlen kérdést teszek fel, vagy kellemetlen dolgot mondok, bár nagyon tiszteljük önt. Ez a parlament a hétes cikk kettes bekezdésével kapcsolatban valami fajta plusz hatáskört kérne, vagy valami fajta öm, ideiglenes alkalmazást, mert egyre több országról derül ki, hogy megsértik a parlamenti demokráciát, holott ez fontos Európa szám, szempontjából. Az a mechanizmus, amiről itt mi beszélünk, és amire vonatkozóan egy jelentést elfogadott az Európai Parlament, ez jelenleg nem teljesül, illetve nem, nem lett végrehajtva, nincs meg. Noha mi, mi már évek óta beszélünk erről akkor, amikor zaklatnak bírókat, a foglalkoztatásukat veszélyeztetik azért, hogy befolyásolják az ítéleteiket, ez egy elképesztően komoly veszély a jogállamiságra nézve, hogyha a lengyelek nem küldenek megfelelő választ március végéig, akkor mi történik? Én egy olyan országból jöttem, ahol korábban megfélemlítettek bírókat és megöltek. A Baszkföldről beszélek, Észak-Spanyolországról. Olyan helyről jöttem, ahol az újságírókat is megfélemlítették és megtámadták annak érdekében, hogy fogják be a szájukat. Az egész jogállamiság sérült ezzel. Itt nem párbeszédre van szükség, meg nem szavakra van szükség, hanem olyan mechanizmusra, amely működik. És amikor ez a mechanizmus meglesz, akkor azok az országok, amelyek erre az útra lépnek, azok valami következménnyel számolhatnak. Spontán módon ne számítsunk arra, hogy ez véget ér. Radek úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Timmermans úr, Szeretnék köszönetet mondani egyértelmű álláspontjáért, illetve azért, hogy a jogállamiságot megvédi mindegyik tagállamban. Valóban a demokrácia és a jogállamiság az Európai Unió alapértékei közé tartoznak. Mindannyiunk feladata az, hogy ezeket megvédjük, tiszteletben tartsuk. Akár politikusként, akár a mindennapok embereként Sajnos az elmúlt években ezek az értékek, ezeket az értéket próbára tették, és pontosan ezért a képviselők azt kérik, hogy egy demokrácia mechanizmust, illetve a jogállamiság és a demokrácia mechanizmusát hozzuk létre. Nagyon reméljük, reméltük volna, hogy tavaly szeptemberig az Európai Bizottság egy erre vonatkozó projektet állít fel. Ez sajnos még mindig nem született meg. Erre vonatkozóan tudna-e információval szolgáltatni, milyen előrelépés történt eddig, illetve kérem, vegye figyelembe azt, hogy objektív kritériumokat szeretnénk látni, amelyek minden tagállamra érvényesek, egyöntetűen, mindenféle politikai preferencia nélkül. Illetve Bulgária és Románia esetében ugyanígy fontos lenne a mechanizmus működtetése. Elnök, köszönöm szépen. Mindenkit arra kérek, hogy ne haladja meg a kettő percet, különben nem tudjuk meghallgatni a választ a biztos úr részére. Kienge asszony következik. Grazie, Claude. Grazie. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. A 2018-as munkaprogramjában az Európai Bizottság egy nagyon fontos fogalmat állít föl, ez pedig arra vonatkozik, hogy a jövőnk azon múlik, hogy a jogállamiságot, illetve az alapvető jogokat fent tudjuk-e tartani. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unióban a jogállamiság érvényesüljön. Ezért a kérdésem a következő. Ambiciózus lesz a javaslata a 2016-os parlamenti állásfoglalásra vonatkozóan, amely a demokráciával és a jogállamisággal, az alapvető jogokkal foglalkozik. Szerintem nagyon erős kezdeményezésre van szükség, amely ö, szembeállítható bizonyos tagállamok egoizmusával, illetve arroganciájával. Gondolok itt például az igazságügyi rendszer hibáira. Aztán ami a bevándorlási kérdést illeti, lesz eh, holnap egy jelentés ebben a témában, ezről hogyan gondolkodik. Ami a diszkriminációt illeti, az idegengyűlölet, a diszkrimináció eh, napi szinten tapasztalható a különböző tagállamokban. Ön szerint nem lenne jobb az, hogyha a fellépést tanúsítana a bizottság? Az Európai Bizottsághoz fordultam írásban, egy pár héttel ezelőtt, hogy kíván egy stratégiát létrehozni az afrikaiak elleni fóbia kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom azt, hogy ismét újra és újra Lengyelországról kell beszélnünk, de azt gondolom, ahogy ön is elmondta, hogy csak akkor tudjuk, tudjuk megvédeni a jogállamiságot, hogyha fölemeljük a szavunkat, és egyértelműen fogalmazunk. Ezt kiegészíteném valamivel. Nem csak otthon, saját házunk táján kell hangosan megvédeni ezeket az, ér, ezeket az elveket, hanem az Európai Unió intézményeiben is. Ezért nagyon fontosnak tartom a közös vitákat. Ez az unió, közös standardokra van szükség az igazságszolgáltatás, a demokrácia jogállamiság tekintetében. A probléma azonban a következő. akik ezt hangoztatják, itt, azokat otthon árulónak, kémnek, bejelentőnek nevezik, és megfenyegetik őket. Ahogyan esetleg erről önnek is tudomása van. Ez is megfélemlítés, vagy annak egy formája, volt, aki megemlítette azon bírákat, akiket zaklatnak, megfélemlítenek, különösen azokról beszélek, akik eljönnek Brüsszelbe, és beszámolnak a tapasztalataikról, de nagyon sokszor szülőket, feleségeket, újságírókat félemlítenek, megzaklatnak, és sorba elbocsátják őket. Tehát Um, Válságot emlegetett valaki, hiszen több országban kell szembenéznünk ezzel a helyzettel. Talán ez drámai módon illusztrálja azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk, hogy ez a szabadság, illetve a szabadságjogok, az emberi jogok mennyire veszélybe kerültek. Ezen országokban A társadalom nagy többsége demokráciát szeretne, ezen demokratikus elvek alapján kíván élni, és nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság fölkarolta az európai értékek eszközét, amelyről már beszéltünk, hiszen ez megerősítheti a civil társadalmat, és nagyon remélem, hogy jó együttműködésről tudunk tanúbizonyságot tenni a jövőben, és ezt az eszközt valós tartalommal tudjuk majd föltölteni. Köszönöm, mondja az elnök. Mr. Costa, please, no more than Osztal következik, kérem maximum két percben. Köszönöm szépen, biztos úr, a magyarázatait. Két pontom lenne először is a lengyel és magyar helyzet. Teljes mértékben igaza van abban, hogy a bizottságnak aktívnak kell lennie azért, hogy a jogállamiságot a bíróság függetlenségét, a hatalmi elosztását, megosztását meg tudja védeni. Fel a kérdést azonban, hogy hogyan lehet az, hogy Lengyelországban, illetve Magyarországban olyan pártokat választanak, amelyek majd kormányt alkotnak, és ezek a jogállamiságot megkérdőjelezik. Lehet, hogy ez a múlt megszakító politikájához is kötődik, az európai politikához kötődik ez, hogy az emberek a szociális bizonytalanság miatt elfordulnak a demokráciától, olyan pártokat választanak, amelyek számára a demokrácia már nem fontos. Mit tehetne az Európai Bizottság? Mire lenne szükség ahhoz, hogy Lengyelországban is támogatni lehessen a demokráciát, azokat lehessen támogatni, akik utcára vonulnak, hogy például a bíróság függetlensége mellett tüntessenek. Második pont. A korrupcióról, illetve a pénzmosásról beszélt. A korrupció és eh, a pénzmosás eh, eseteiben általában védik az informátorokat. A parlament az elmúlt időszakban nyomást gyakorolt azért, hogy a bizottság itt valamit előterjeszten. Kérdezni, hogy hogyan állnak a dolgok. Finally, um... Köszönöm szépen, Kassa úr végezetül. Um, Köszönöm szépen, uh, elnök úr. Timmermans alelnök úr emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hat hónapban két újságírót gyilkoltak meg, hogy elhallgattassák őket, és véget vessenek azon munkájuknak, amely a korrupciót föltárná. föltárná. Nagyon sok esetben tapasztaltunk hasonló fellépéseket, ha nem is ennyire drasztikusat. És nagyon sokszor a újságírókat bíróság elé citálják, és különböző drága bíró, bírósági eljárásokba vonják be őket. Ez történt Galíciában, illetve Máltán is, a mai napig is van ilyen gyakorlat. Általánosságban pedig jó pár képviselő, jó magam is, közéjük tartozom, akik azt kérték öntől, hogy egy irányelvet fogalmazzunk meg az újságírók védelme érdekében. Az első kérdésem, hogy tervben van -e egy ilyen jogalkotás, és hogyha nem, akkor milyen intézkedésekkel próbálják megvédeni az újságírókat az ilyen megfélemlítő gyakorlattól? Az utolsó kérdésem pedig az, hogy milyen kapcsolattal kapcsolatuk van a máltai kormányjal. a januári máltai jogállamisági jelentés óta. Um, Most visszaadom azt a biztos úrnak, szlovák kiáról is lesz vitánk, csütörtökön pénteken ott jártunk. Szeretnék egy kérdést feltenni gyorsan. amikor egy olyan helyzet áll elő, mint a Szlovákiában, és, és esetlegesen kiderül, hogy az állam a keze is benne volt ebben, van egy ilyenfajta gyanú. Ön mit gondol mi, mi lenne jobb, fogadjunk el jogszabályokat az újságírók védelmére, vagy pedig inkább az alapvető jogokra koncentráljunk. Mire kell koncentrálni azért, hogy meg lehessen oldani az alapvető jogok kérdését, illetve a bizalom kérdését, az újságírók védelmét. És ezt főként a kapcsán kérdezem, és kérdezem hogy a bizottság mit gondol erről. Őszintén szóval ezzel a kérdéssel kezdeném, mert szerintem sokan feltették ezt a kérdést. Jelenleg éppen foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy milyen fajta jogszabályt lehetne javasolni. vigyázni kell, hiszen nem tudjuk azt, hogy ezzel a területen milyen kompetenciával rendelkezünk. Nem szabad, hogy esetlegesen ezt azonnal elutasítsák a tagállamok vagy a tanács, mert hogy átléptük a illetékességi körünket, de nagyon nehéz megválaszolni így a kérdését, ugyanis az újságírókat meg kell védeni, de itt van az a kérdés is, hogy minden eszközt fel kell használnunk arra, hogy biztosítsuk, hogyha vizsgálódunk, akkor ne csak az közvetlen elkövetőket büntessük meg, hanem vizsgáljuk azt is meg, hogy miért ment ennyire messzire a dolog, hogy milyen fajta korrupció volt a hátterében, vagy szervezett bűnözés. Persze ki kell használni minden eszközt, ami rendelkezésre áll ehhez, az Eurojust, az Europol, Interpol, de a, a Greco a Európa Tanács részéről. De el kell mondjam, hogy nekem semmi gondom azzal, hogyha együttműködünk működünk más intézményekkel, vagy az Európa Tanácsától létrehozott eszközökkel együtt kell működnünk. Ha persze fel tudunk lépni egyelől, akkor ezt megtesszük. Az Európai Bizottságnak miért kellene azt a munkát elvégezni, amit egy másik szakértő vagy Valenci Bizottság már elvégzett? Hiszen az ő munkájuk is magas színvonalon, és egész Európában elismerik a munkájukat az a kérdés, amit feltesz, az annyira alapvető, hogy nincs igazából egyetemi válaszom rá, de úgy vélem, hogy még mélyebbre kell ásnunk, jobban meg kell szervezni az eszközeinket, kell egyfajta automatikus eszköztárnak létezni, amelyeket alkalmaztunk ilyen esetekben. Nincs olyan ország, ahol lenne gond a szervezett bűnözés, nincs olyan ország, ahol ne lenne valamilyen fajta gond a, a, a médiával, van, vagy gazdasági, vagy pedig politikai ellenőrzés lehetséges ezen a területen. Ebben a, az értelemben remélem, hogy az a dokumentum, amit ebben az évben előkészítünk az általánosabb jogállamisági keretről, itt majd felhasználhatjuk azokat a pontokat, amiket önök is megemlítettek állásfoglalásukban, általánosabbat tehetjük ezeket a kérdéseket. Itt nem csak néhány tagállamról van szó, amelyeket már megállapítettünk. Ez egy széleskörű horizontális kérdés, amely minden tagállamot érint. Úgy gondolom, hogy a kompetenciánk növelhet, hogyha lesz egy eszköz, növekedhet, hogyha lesz egy eszközünk, amit horizontálisan tudunk alkalmazni. És nem lehet akkor azt mondani, hogyha valaki kritizálunk, hogy igen, de mi van vele, vagy vele, vele. Úgy gondolom, hogy ezáltal majd erősíthetjük az érvünket. Nincs olyan tagállam, ahol ne lehetne valamit kritizálni, és ne lehetne valamit javítani ebben a kontextusban, elnök. Málta és Szlovákia esetében egy közös vizsgálati csapatot kértünk az Europollal, mert hogyha csak a rendőri szerveket kérjük, akkor nem fogják, ez, ezek csak nemzeti szinten fedik majd le a vizsgálatokat. Tudjuk, hogy Máltán, Szlovákiában foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Szeretek volna nyilvánvalóvá tenni azt, hogy mi szeretnénk együttesen fellépni. Kitűnőn, és mindkét ország esetében nem ez azért támogatást is kaptak, volt, hogy kérték is, és mindkét ország el is fogadta ezt. Nem mondták azt, hogy ez belső ügyünk, hagyjatok bennünket. A nemzeti hatóságok, az Eurojust, a Scotland vagy mások segítenek, tehát így lehet eljárni, és ez csak erősebbé tesz bennünket. Tudjuk, hogy a szervezet bűnözés nagyon jól tudja azt, hogy a belső piacnak milyen előnyei vannak a szervezet bűnözők, a szervezet bűnözés a legjobb működtetője a belső piacnak, mert hogyha nem biztosítjuk azt, hogy akik a bűnözéssel foglalkoznak, azok nem értik meg a belső piac lényeget, akkor elveszítjük ezt a harcot. Mi nem értünk ennek a végére. Sokkal több információra cserére van szükség a bűnözői szervek között. Bizalmat kell képíteni, mert néha gyakran a bizalomról van itt szó, legjobb gyakorlat van szó, és ez kötődik a jogállamisághoz, és így már rájtérhetek a médiára is általánosságban. Ahogyan is mondta, amikor elkezdtük ezt a utat, vagy amikor én személyesen elkezdtem ezt az utat a 80-as évek végén, amikor egyetemre jártam, akkor az egyik hallgatótársam azt mondta, hogy Németország egyszer vagy egyesül, és kinevették akkor, akkor még, akkor még ez elképzelhetetlennek tűnt. Annyira szerettük Németországot, hogy kettő volt belőle, és tehát tudjuk, hogy mi történt pár évvel később. Nézzük meg azt, hogy milyen fajta hihetetlen utat kezdtünk meg, most pedig bele kell törődnünk abba, hogy nem egy lineáris út ez, nem természetes az, hogy mindig előre haladunk, figyelembe véve azt, hogy milyen válságok voltak a gazdasági válság, a menekült válság, a terrorizmus válsága, és ezek másfajta mozgalmakhoz vezethetnek. Ezek, ezáltal megkérdőjelezhetik az emberek azt, hogy a demokrácia. A furcsa nem azt, hogy itt a parlamentben, és vannak olyanok, akik Putyint dicsőítik. Hát hogyan juthattunk idáig? Hogyan lehet egy ilyen szemét dicsőíteni? De ez megtörténik itt az Európai Parlamentben is. És egyetértek Köszter úrral, hogy sokkal alapvetőbb probléma van itt, amivel foglalkoznunk kell. Kötődik-e ez a megszólításhoz, a krízishez? Abszolút az emberek úgy érzik, hogy sorba vannak szorítva, nincsen jövőjük és nagyon könnyen elcsábítják őket azok az emberek, akik azt mondják, hogy a múltban minden jobb volt, és ilyenkor jelenik meg a nacionalizmus. Ahol a nacionalizmus megjelenik, ott megjelenik az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, és ez nem összeegyeztethető azzal, amit az elmúlt években kiépítettünk az Európai Unióban. És mindez most tehát kockán forog. Itt nem csak egyéni estekről van szó, szerettem volna elmondani azt, hogy én hogyan látom ezeket az összetett kérdéseket, és milyen fajta alapvető kihívásokat látok. Ha megnézzük azt, hogy túlságosan sok tagállamban van túlságosan sok helyzet, a politikusok úgy gondolják, hogy hm, a média, lehet, hogy miattuk beszéltem el a következő választást, vásároljam fel őket, hallgattassam el őket, fenyegessem meg őket használják olyan eszközöket, hogy ne írjanak rólam rosszat. És ez történik az új média kontextusában is. Olyan médiákról van szó, ahol nincsenek megfelelő szabályok, ezért örülök annak, hogy van egy jelentés ma, e, amelyel már bizonyos fajta irányvonalakat kell találnunk az új médiákban is, ugyanis a hamis hírek terjedése eléggé nagy kihívás. Ha nincsen független média, akkor nincsen demokrácia sem. Lehet egyfajta demokratúra, úgy, mint Oroszországban, hogy az ember elmegy szavazni, a demokrácia látszatát keltik. Nem szabad, hogy idáig jussunk, és ebben a kontextusban el kell ismerni azt, hogyha valaki elveszítette a, a választást, valakinek a politik ellenfelet, csak egy ellenfél, nem egy halálos ellenfél. Vitázni kell az ellenfelekkel. Ha valaki, néhány tagállamban, ha valaki nem ért egyet a másikkal, gyakran már ellenségnek titulálják, és ez mérgező a demokrácia szempontjából, mert ezeket az embereket a rendszeren kívülre helyezik Ez azt jelenti, hogy annyira elkezdenek félni, hogy lehet, hogy egy nap majd az adott személy kerül a rendszeren kívülre. Hadd mondjam el, úgy, mint valaki, aki már hat választást élt meg, néhányat megnyert, néhányat elvesztett, nincs, nincsen erős kormány, hogyha nem ismerjük el az ellenfeleinket, és ez nagyon fontos. Jó rekordnak, és választ adnék a kérdésére az eutanázia kérdését vetette fel Hollandiában. Nos, akik törvényen kívül cselekszenek így, őket a Hollandiában bíróság elé citálják. És Jurek úr, hogyha most Lengyelországban az abortuszra beszélnék, ön azt mondaná nekem, hogy semmi közöm hozzá? hagyjam ezt, és bizonyos mértékben igaza van. A nemzeti szakpolitikai kérdések nemzeti kompetenciához tartoznak bizonyos tekintetben. Én meg csak reménykedem, hogy a lengyel nők megkapják azt, amit akarnak végül is. De ettől függetlenül, hogyha vannak olyan dolgok, ahol az Európai Unió a kompetens, tehát az ő hatáskörébe tartozik, akkor ott lépnék le az eutanázia kérdésében, nincs hatáskörünk. Ha azonban törvényen kívül cselekszik valaki Hollandiában, akkor akkor mindenképpen bíróság elé viszik az ügyét, és ugye itt nyitott ajtókat döngetek, hiszen nagyon jól tudják, miről beszélek. Aztán, ami a költségvetési szabályokat illeti, illetve hogy legyen-e feltételhez kötve, nos, a következőt mondanám. Őszintén azt gondolom, hogy összességében, hogyha jogállamisággal kapcsolatban kérdések merülnek föl, akkor kérdések merülnek föl annak tekintetében is, hogy jogosan és megfelelően költik el az Európai Uniós adófizeték pénzeit. És ez nem csak a strukturális alapokhoz kapcsolódik, hanem minden kifizetéshez amely európai állampolgárok adói, adó befizetéséből származik, gondolok itt a közvetlen kifizetésekre, és így tovább. Jogilag nagyon bonyolult erre egy jogi formulát ráhúzni, hiszen arányos fellépésre van szükség, a megoldásnak arányosnak kell lennie az orvosonandó problémával. Én nem látom a, ennyire közvetlen kapcsolatot a kettő között. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ezen a területen nem teljesít, akkor ezt nem kapja. én nem, nem így látom, de nyitva tartom annak a lehetőségét, hogy vizsgáljuk meg azt az alapelvet, hogyha nem győződhetünk meg arról, hogy a szabályoknak megfelelően költik el a pénzeket, akkor talán nem kellene ezt a pénzt költeni, és ennek kapcsán arra ösztönöznék minden, minden tagállamot, hogy csatlakozzanak az Európai Ügyészségi Irodához, az EPO-hoz, mert ez egy nagyon jó eszköz, amely megvizsgálja, hogy megfelelően költik el az Európai Uniós pénzeket. Tehát amennyiben kétség merül fel, ez egy jó megoldás lehet. Nagyon-nagyon fontos lehet ez, hogyha pedig nem akarnak együttműködni ezzel a szervezettel, akkor talán azt is, azt a kérdést is föl kell tenni, hogy az Európai Uniós pénzügyi rendszernek része akar-e lenni az adott tagállam. Nekünk mindenképpen ellenőrizni kell, hogy megfelelően költik el a pénzeket. Ami pedig az Európai Bírósági döntést illeti. A nemzeti bírák, európai bírák a funkciók betöltésében. Tehát, hogyha nem tudjuk azt, hogy ezek a bírák függetlenek, illetve ha esetleg fölmerül, fölmerül az, hogy a döntésük egy telefonhívástól függ a kormány részéről, akkor nem lehetünk biztosak abban, hogy az európai törvényeket nem függetlenül ellenőrzik a nemzeti bírák, és ez teljes mértékben szétaprózná, föltördelné a rendszert a nemzeti bíró, aki európai bíró is, közvetlenül kell, hogy eljusson az Európai Bírósághoz, anélkül, hogy bármilyen kormány ebbe beleszólna. Ez alapelve az Európai Uniónak. És nagyon örülök annak, hogy az Európai Bíróság Luxemburgban ezt ismét egyértelműen és határozottan kimondta. Aztán Magyarország Nos, egyértelműen fogalmaznék. Múlt alkalommal beszéltem Magyarországról, most nem, esetleg máskor is hajlandó vagyok beszélni erről. Van egy-két ügy, amelyet követünk, a civil szervezeti törvény, a migrációs kérdés, a felsőoktatási törvény, és így, és így tovább, valamint a menekültügyi törvényt is ezt továbbra is figyelemmel követjük, tehát nem szeretném, hogyha valaki úgy gondolná, hogy nem követjük nyomon azt, hogy mi történik. De még valamit szeretnék mondani a politikai kultúráról. Nem lehet mindent jogszabályba zsúfolni, de ahogy egymásról beszélünk, ahogy az Európai Uniós intézményekről, a demokráciáról beszélünk, vagy a, a különböző fajhoz, hitrendszerhez tartozókról, mindenképpen meghatározza a közhangulatot, meghatározza a jogállamiság működését, meghatározza a demokratikus társadalmat. És azt gondolom, hogy valóban nyílt vitát kell folytatnunk a magyar kormányal, illetve a magyar hatóságokkal. Ezen kívül vizsgáljuk a soros törvényt is. Ez is nagyító alatt van. Ezt mindenképpen határozottan le akartam szögezni. Ernst asszony föltette a kérdést, hogy a szerződések kieleg, kielégítőek-e. Nos, azt hiszem, hogy erre a kérdésre válaszoltam egy korábbi kérdés kapcsán. A szerződés Hát olyan ez, mint a, a futballmeccs, hogyha kollektívan úgy döntünk, hogy a bíró döntését figyelmen kívül hagyjuk, akkor a szabályok már nem számítanak. Ez az egész része az Európai Nős demokratikus kultúrának, a jogállamiság kultúrájának, része az, hogy tiszteletben tartjuk az általunk aláírt törvényeket, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor, akkor bíróság elé kerülünk, és, és az, a bírósági döntéseket pedig érvényesítjük. Oda kell figyelni arra, hogy ez az ö, alapelv ne sérüljön az úgynevezett nemzeti szuverencia oltárán. Nagyon fontos tehát, hogy óvatosan és, figy- és figyelemmel járjunk el, hiszen hogyha jogállamiságot megsértjük, akkor többről van szó, mint egy-két hibás lépésről. Az Európai Unió szövetében esik kár. Brexit. Brexit, illetve az alapjogi karta érvényben tartása. Bizottságként a parlament támogatásával Folyamatosan küzdünk az európai állampolgárok jogairól, legyen szó britekről vagy nem britekről. Véleményem szerint ez egy tragikus és szomorú tény, ez az egész Brexit. De hogyha még arról is szó van, hogy a jelenlegi az állampolgárok által élvezett jelenlegi jogok csökkennek, hát akkor az még súlyosabb. Úgyhogy itt ugye ellentmondások vannak, hogyha a különböző dokumentumokat összevetünk, ahogy a képviselő asszony elmondta, mindenképpen megnézzük, hogy hogyan járhatunk el a jogok fenntartása érdekében. Gomes asszony konkrét kérdéseket tett fel Máltára vonatkozóan. Nincs én eh, konkrét információm, úgyhogy nem tudok erre konkrétan eh, válaszolni, hiszen konkrét kérdésekre, személyekre kérdezett rá. Egy általános választ adhatok szeretném megnyugtatni önt, hogy a máltai hatóságokkal továbbra is együttműködünk, és beszéltem a miniszterelnökkel, amikor eljött a csúcs találkozóra, illetve az általános ügyek tanácsa, tanácsa keretében a külügyminiszterrel is beszéltem, tehát továbbra is nyomást gyakorolunk Máltára, és együttműködést kérünk. Ami pedig a lengyelországi fehér könyvet illeti, ezt közzétették, elküldték a bizottságnak, illetve az összes tagállamnak, valamint nyilvánossá tették üdvözlöm, vagy üdvözölném azt, hogyha az a megfelelően informált szervezetek, illetve bárki információt szolgáltatna arra vonatkozóan, hogy hogyan reagáltak az emberek. Jó pár tagállamtól már kaptunk némi választ, mondják, hogy megemlítésre kerültünk ebben a fehér könyvben, de szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy itt, itt miről is van szó. Ez nagyon jó, hiszen ez gazdagítja a vitát. Akkor akkor a szélesebb körű nyilvánosság is megismerkedne a fehér könyvvel, illetve annak hatásaival. És így akkor tisztázhatnánk a helyzetet. Együtt fogok működni a lengyel hatóságokkal, és igen, a hónap végére lejár a három hónapos határidő. Várjuk tehát azt, hogy a lengyel kormány nyilatkozzon és örök optimista szeretnék maradni, és nagyon remélem, hogy megoldást találunk erre a problémára és itt a szakbizottság lengyel tagjainak nem mondok újdonságot. Végül is, aki ezt meg tudja oldani, az a lengyel nép. Mi segítséget tudunk nyújtani, meg tudjuk mutatni a határokat, meg tudjuk mutatni azt, hogy a lengyel kormány meddig mehet el, tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, illetve az Európai Unió törvényei, szabályait, de itt is el kell fogadni azt a gondolatot, hogy ez is a demokratikus kultúráról szól. Végül is a lengyel nép dönt saját sorsa fölött. Ők döntenek arról, hogy a többi országot követik-e, vagy pedig más útra lépnek. Tiszta szívemből remélem, hogy Lengyelország megmarad a közös európai úton, a közös európai sorsot választja, és nem tudok elképzelni olyan Európai Uniót, amely, amely örvendhet jólétnek, Lengyelország nélkül. Ez csak ellentmondásokhoz vezet, illetve szakadékhoz. Tehát nagyon remélem, hogy a párbeszéd eredményt hoz. És még valami, ami a bejelentőket illeti, dolgozunk ezen a kérdésen, hamarosan egy javaslattal rukkolunk majd elő, és figyelembe vesszük a Parlament véleményét, illetve más érintett felek véleményét is, valamint az Európa Tanács véleményét, és megnézzük a nemzeti jogszabályokat is, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan lehet javítani ezt a helyzetet. Azt hiszem, hogy válaszoltam már a rasszizmus és idegengyűlölet előtörésének kérdésére szerintem nagyon fontos megmutatni azt, hogy van válaszunk a migrációs kérdésre, van válaszunk a menekültügyi kérdésre, hiszen ez a probléma nem fog eltűnni. A migrációs nyomás ö, még folytatódni fog a következő egy-két generáció során. És hogyha egyszerűen azt gondoljuk, hogy a határok lezárásával, kerítések építésével meg tudjuk oldani ezt a kérdést, akkor azt hiszem, hogy még nehezebb időket fogunk élni a jövőben. Az európaiak európaiak ellen fordulnak, és a szomszédok egymás ellen fordulnak. És akkor egy olyan képet alakítunk ki, melyben valaki győztes, valaki pedig vesztes lehet két szörnyűséges háború után megtanulhattuk, hogy csak akkor lehetünk boldogak, hogyha a szomszédunk is boldog, és akkor léphetünk előre, hogyha a szomszédunk is előre tud lépni. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy az én nemzetem csak akkor lehet erős, hogyha a másik gyenge, akkor egy putyini modellt követünk, hiszen ő úgy gondolja, hogy, a, hogy ahhoz, hogy ő erős legyen, a szomszédos országoknak gyengéknek kell lenniük. Hogyha ezt a hozzáállást érvényesítjük itt Európában, akkor felejtsük el a jogállamiságot, felejtsük el a jólétet, és felejtsük el az Európai Uniót. A migrációs válság ebből a szempontból létfontosságú. Hogyha elhagyjuk azt a gondolatot, miszerint ezt csak közösen tudjuk megoldani, és, és azt a tévhitet ápoljuk, hogy külön utakon meg tudjuk ezt oldani, akkor kudarcot valunk tehát. Együtt kell működnünk, a Dublini rendszert át kell alakítanunk, megfelelő külső határvédelmet kell biztosítanunk, de ezen kívül uh, az is nagyon fontos, hogy az emberségességünkkel kapcsolatban maradjunk, és az idegen gyűlölettel föl, szemben fölvegyük a harcot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Nagyon örülünk, hogy itt volt, eh, biztos úr. Semmi baj, hogy ilyen gyorsan beszélt, eh, ilyen eh, hosszasan beszélt. Köszönöm a kollégáknak azt, hogy összefogottak voltak, és ékes szólóak. Van még egy kis rövid napi rendi pontunk, kérem maradjanak itt. A LIBE koordinátorok múlt héten megállapodtak abban, hogy egy állásfoglalás lesz a plenárison a bizottság nevében a civil társadalmi szervezetekről az EU tagállamokban. Nagyon gyorsan ezzel kéne foglalkoznunk tehát, és akkor én most Ugye 9-én áprilisban fogunk szavazni erről, nem tudom, ehhez akar-e valaki hozzászólni? Bóni, Mihály Bóni, tessék. Thank you very much, Claude. Köszönöm, Claude. Nagyon jó folytatása a korábbi vitának ez. Timmermans alelnök azt mondta, hogy minden azon múlik, hogy milyen a hozzáállásunk az egyes tagállamokban, hogy hogyan alkalmazzuk a demokráciát, hogyan védjük meg a jogállamiságot, és hogyan akarjuk érvényre juttatni az értékeket. Több frakcióban felmerült ez a téma, nevezetesen az, hogy a civil társadalomnak milyen szerepe van mindebben, és hogy hogyan tudják támogatni a demokrácia fejlődését, a részvételi demokrácia megerősödését, hogyan járulnak hozzá az értékek védelméhez, és arra jutottunk az alapvető jogi ügynökség előadását is meghallgatva, hogy komolyan van probléma, és a civil társadalom visszaszorulóban van, csökken a tere Európában. Tehát mindezt elemezni kell. Számos ülésen részt véve és beszélve erről, arra jutottunk, hogy kell egy állásfoglalás. Mégpedig miért? Azért, mert támogatnunk kell a civil társadalmat abban, hogy tovább építsék a polgári részvételt, jogállamiságot, stb. a közéletben vannak olyan eszközök, amelyeket különböző intézmények elemeztek, például az EGSB. Vannak olyan eszközök, amelyek nem igazán elégségesek. Tehát egy különleges eszközre, egy külön eszközre van szükség, amely eszközt akár lehetne hívni európai értékeszköznek, és erről az eszközről akarunk beszélni, mégpedig egy időben a többéves pénzügyi kerettel. A Költségvetési Bizottság jelentésében több frakció részéről is nyújtottak be módosítókat, és a 85A cikkben van egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy egy európai demokrácia alapot kell létrehozni a civil társadalom megerősítésére, demokrácia, emberi jogok területén tevékenykedő human, ö, emberi jogi szervezetek, illetve civil szervezetek, és ezt a bizottság igazgatná ezt az alapot. Nagyon fontos ugyanis, hogy legyen egy közvetlen eszköz és egy közvetlen európai finanszírozás. Nyilván össze kell fésülni a különböző pénzügyi szabályokat, kérdéseket, de jó lenne, hogyha ez az európai értékeszköz, ez az alap a bizottság rendelkezésére állna. Fontos ez akkor, amikor a helyi civil szervezetekről van szó, mert nekik külön támogatásra van szükségük. Egy sor frakcióban tehát erről beszéltünk, és ha önök készen állnak erre, mindannyiunk számára fontos mindez, akkor ezzel az állásfoglalással és a plenáris vitával hozzájárulhatunk a többéves pénzügyi kerethez is, és támogathatjuk a civil szervezeteket Európában. Köszönöm, Mihály. Én tudom, hogy a Strasburgi hétfők azok különösen fárasztóak. Volt egy technikai ülés, a koordinátorok pedig gyakorlatilag ezt elfogadták. Nyilván érzékeny témákról van szó, a frakciók nyilván ezt majd átbeszélik, de nagyon sok idejük nincs, mert április 9-e a határidő, tehát viszonylag hamar kell az állásfoglalást megcsinálni. Stevens asszony is ehhez szólna hozzá? Birgit, kérem röviden ne, ne gyorsan, röviden. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék reagálni Bonyi úr javaslatára. Az NVA delegáció hangsúlyozza az alapvető értékek fontosságát, viszont néhány agályunk van ezen javaslattal kapcsolatban. Először is azok az NGO-k, amelyek ezt a javaslatot tették, azt sugalják, hogy gond van Európában a demokráciával, csak azért, mert bizonyos szavazók másképp szavaznak. De olyan választásokról van itt szó, amik nem tetszenek ezeknek az NGO-knak. Úgy gondolom, hogy a demokráciában mindenfajta gondolatnak, áramlatnak meg kell jelennie a nyilvános vitákban, anélkül, hogy az NGO-k vagy a vagy bárki ezt befolyásolná. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat egyfajta hatóság lenne, amely közpénzzel bizonyos fajta elgondolás módot támogatna. Ez olyan, mint amit Törökországban is láthattunk. Szerintem nem lehet előírni a politikailag korrekt gondolkodást. Egyetértek azzal, hogy az idegen gyűlöletet le kell küzdeni, de nagyon fontos az, hogy lehessen kritizálni az európai migrációs megoldásokat. Az, hogy nagyon sok EU-szkeptikus párt van, az nem az demokratikus deficitet mutatja, hanem azt, hogy az Európai Unió nem tudja biztosítani az állampolgárnak azt, amit az emberek várnak, vagyis munkahelyteremtés, növekedés és a migráció megfelelő kezelését hogyha tényleg eh, igazi értéket eh, szeret tudnánk nyújtani az embereknek, akkor nem kellene egy ilyen fajta eszközt létrehozni, mint amit ma javasoltak. Azt javaslom, hogy ne eh, zavarjuk át a parlamenten ezt a javaslatot, hanem inkább gondolkodjunk el ezen. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ezt elmondhassam. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, felegyeztőkő az ön pontját. Most Birgit következik. Köszönöm szépen, Claude. Úgy gondolom, hogy van még 10 percünk, és nem kívánok 10 percet keresztül beszélni. Ez öröm persze mindenkinek. Köszönjük Birgit, mondja az elnök, de szeretnék volna egy dolgot, amit hozzá szeretnék tenni, és támogatom azt, amit uh, Michael is elmondott, és a koordinátoroknál is hallhattuk ezt. Uh, Persze, amikor demokráciáról, jogállamiságról beszélünk, akkor vannak olyan dolgok, amelyeket jogszabályokkal, bírósági döntéseken meg lehet oldani. Viszont a jogállamiság, a demokrácia az az, hogy hogyan bánunk a dolgokkal, hogyan éljük azt meg, hogyan értékeljük a demokráciát, és hogyan ösztönözzük az embereket arra, hogy alkalmazzák demokratikus jogaikat de az, hogyha a demokráciát támogatjuk, az egy szociális kérdés, és ha az emberek úgy érzik, hogy az ő életük nem érdekes a többség vagy a kormány számára, akkor miért mennének el szavazni? És a szavazás nagyon fontos része a demokráciának. Azzal is egyetértek, hogy néha nem csak a kormány, ugyanúgy, ahogy szükség van egy kritikus nyomozó médiára, szükség van olyan NGO-kra is, akiknek saját szakértelmük van, és tanácsot tudnak adni, rá tudnak mutatni olyan kérdésekre, amelyeket talán figyelmen kívül hagyunk politikai munkánk során. De vannak kritikus pontok is, amelyekre már beszéltünk, ezek pedig azok, hogy mi alapján döntjük el, hogy milyen NGO-k kapják a pénzt, milyen kritériumok vannak, milyen fajta üzenetet akarunk adni a tagállamainknak. Náluk van a felelősség, mi csak valamit hozzáadunk. De megoldást kell találnunk, mert kell egy megoldás. Egy gyakorlati pontom lenne, amelyre szeretnénk, amelyre remélhetőre találunk megoldást hogyha ez egy új eszköz, és nem egy meglévő eszköz, amit megváltoztathattunk, ez, ez egy új eszköz, tehát nincs egy régi eszköz, amit megváltoztathatnánk erre. Érdekes az, hogy nem csak a Brexit miatt, de más okokból is sokkal kisebb lesz a költségvetés, és sokkal több pénzt költünk más területekre, például a határ ellenőrzésre, a biztonságra és védelemre, a PNR-re, vagy más intézkedésekre, amelyek több millió euróba kerülnek, és mi nem is léteznek, tehát egyre több pénzt adunk ki, viszont a költségvetés ugyan olyan mértékű marad. Tehát megoldást kell találnunk erre is. Az én válaszom az nem az, hogy ne támogassuk ezeket az NGO-kat, én inkább azt mondanám, hogy eh, ha helyezzük nagyobb eh, nyomást eh, a tagállamokra. Ez nem egy libe kérdés, elnök úr, sajnálattal mondom ezt, ez egy költségvetési kérdés. De az egy, egyenlő jogok kérdése, és ez az adózás területén is szeretnék változásokat látni, ha mindenki adót fizet, minden cég adót fizet, vagy akár beszélhetünk a pénzügyi tranzakciós adókról is, plusz forrásként. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekkel majd szembe kell néznünk, de az általános elképzelés, hogy támogassuk az NGO-kat, voltak olyan elképzelések is, hogy bizonyos fajta NGO-kat megállítsanak, de szerintem sikerül majd ezekre a pontokra megoldást találnunk. Köszönöm Birgit, mondja az elnök. Őszintén szólva, az elképzelés pozitív oldalira szóltál, de arról is, hogy mennyire komplex ez az egész kérdéskör. Úgy gondolom, hogy a koordinátorok értik ezt, a háttérben dolgoznak ezzel. Bonyi úr nagyon sok időt szentelt ennek, és úgy gondolom, hogy vannak már hasonló elképzelések a kollégák között, talán más alapokon. Hadd mondjam el a következőt. Komplikált az ügy, de előre kell haladnunk a politikai mechanizmussal foglalkozunk itt. Persze van egy költségvetési vonzata és van egy állásfoglalás, és eh, ezért beszélünk erről a politikai mechanizmusról. Tegyük meg az első lépést, tegyük meg a lehető legtöbbet, amit tudunk az állásfoglalás érdekében. Én ezt így értékelem. Persze figyelembe veszük Helga és az ECR aggájait, ezek majd belekerülnek valahogy az állásorolásba, de azt javaslom, hogy legyen itt egy koordinátori többségi döntés, legyen egy állásorolás, tegyük ezt meg. Mihály, egy nagyon rövid megjegyzést. Köszönöm szépen, köszönöm a véleményeket, megjegyzéseket, ezek nagyon fontosak úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azokat a helyzeteket, amikor ez a demokrácia ellen lenne. Úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy ez párbeszédről szól, nem pedig a küzdelemről, harcról, és szerintem mindenfajta szervezetet támogatni kell, amelyek hajlanak a párbeszédre a, a különböző csoport csoportokkal, intézményekkel. Ezen kívül egyetértek azzal, amit Birgit elmondott. Persze itt van a költségvetés kérdése, és pont most beszélünk a költségvetésről, tehát szerintem ezt tényleg figyelembe kell vennünk. A bizottságnak is el kell mondanunk, hogy nyitottak vagyunk a párbeszéd irányába, legyenek mechanizmusok, legyen átláthatóság ezen eszközök működését illetően. Így járulnánk ehhez hozzá, hogyha a bizottság ezt elfogadná. Szeretnénk tovább együttműködést, hogy optimális megoldást találhassunk elnök. Tehát még több munkája lesz a munkatársainknak, Köszönöm. Mert... Igen, Birgit. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. Igaz, hogy költségvetési kérdésekről beszéltem, de elnézést, én felelősnek érzem magamat, hiszen valahonnan elő kell teremteni ezt a pénzt majd és ha döntünk erről, akkor felelősek leszünk ezért. Csak azt akartam elmondani, hogy tudnunk kell azt, hogy lehetnek problémák, és nem örülök majd akkor, hogyha lesz pénz, de viszont ezt más fontos kérdésektől veszik el, ezt a pénzt. Ezt szerettem volna elmondani, de hagyjuk is ezt ennyibe. Az állásrólással szemben tudunk nézni, sokkal a dolgokkal és foglalkoztunk már. Rendben, akkor várjuk majd azt, hogy a frakcióléseket ezt megvitassák. Misha, ha kell, a segítségem ott leszek, sok sikert, nagyon szoros az ütemterv, de foglalkozunk ezzel, mert erről döntöttünk, köszönöm. Köszönöm kollégák, köszönöm, hogy itt voltak a hétfői Strasburgi napon